annak, hogy alelnökként dolgozhatok a szakbizottságban, ma viszont én vezetem az ülést, Korin Lepázs asszony pedig mellettem ül, alelnöke szintén az Envinek. A mai ülésen egy európai kezdeményezésről lesz szó, az Alzheimer kor, kor kapcsán és más demenciákra irányuló európai kezdeményezésről, és egy jelentés is készült a szakbizottságban. Itt van a jelentéstevő is, Maríza Matthias asszony. Ennek nagyon örülünk. Ő készítette a jelentést az Alzheimer kór és más demenciákra irányuló európai kezdeményezésről. És Matthias asszony utálni fog majd arra, hogy a mai workshop eredményének végkimenetele a szakbizottság munkája számából is rendkívül fontos, illetve a szükséges módosítók kialakítása szempontjából is, illetve szeretnénk ezt a munkát tovább gazdagítani. A mai workshop munkája több részből áll. Az első a politikai és intézményi képviselők részvételével valósul meg, és nem csak a jelentéstevő, van itt, hanem mások is. El szeretném mondani az ülés elején, hogy nagyon örülünk annak, hogy eh, Ciller Cserton asszony is itt van. És nagyon örülünk annak, hogy láthatjuk eh, azt a hölgyet köszönhetjük a személyében, aki a legjobb női főszereplő díjat kapta meg a Pandora's Box film kapcsán, Nemzetközi Filmfesztiválon, és nagyon sajnáljuk, hogy tegnap este kórházba kellett mennie, mert légúti problémái voltak. Nagyon örülünk azonban annak, hogy Ari asszony az Alzheimer Eh, liga képviseletében eh, képviseli eh, Cilla Cselton asszonyt, és elmondja, amit ő mondott volna. Ari asszony, nagyon örülünk annak, hogy önt köszönhetjük körünkben. És természetesen biztosítani szeretnénk azt, hogy ön átadja neki legjobb kívánságainkat, minden jót kívánunk neki, illetve gyógyulást. Én nagyon sajnálom, hogy nem találkozhattam vele, 90 éves hölgy Cillacsáten, és két éve kaptam meg a legjobb női főszereplődíjat, ez egy nagyon különleges dolog. Kérjük éppen ezért, hogy továbbítsa neki legjobb kívánságainkat a szakbizottság nevében. Jó gyulást kívánunk neki! Köszönöm szépen! El is kezdjük az ülést, és megadom a szót Marisa Matthias asszonynak, a jelentéstevőnek, hogy mutassa be a jelentését. Köszönöm szépen, Marisa, tiéd a szó. For being here, um... Köszönöm szépen, Dagmar, köszönöm, hogy itt lehetek. Át is térek a legfőbb pontokra, hogyha nem bánják. Ok, muito bem. Obrigada a todos e a todas por estarem aqui hoje. Uh, como devem imaginar, é com enorme prazer uh, que vejo. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megvalósulhatott a szakbizottságban a mai workshop. Azt gondolom, hogy az álcármelyhez eh, és más demenciákhoz kapcsolódó kérdések, illetve közegészségügyi kérdések, olyan ügyek, amelyek kapcsán együtt kell dolgoznunk, és ezek közös feladatot képeznek számunkra. Nagyon fontos ebben a szakbizottságban az ezen témán való munkálkodás, és mindig, meg, mindig is megpróbáltunk közös erőfeszítéseket tenni, kötelességünk megoldásokat találni ezekre a problémákra, és ezért vagyunk itt a mai workshopon. A végével kezdem. Nem első alkalommal kerül sor egy ilyen téma megvitatására, és először is köszönetet szeretnék mondani. Köszönetet szeretnék mondani összes vendégeinknek, akik elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm szépen az MV munkatársainak támogatását, hiszen az ő segítségük nélkülözhetetlen volt a workshop megrendezése szempontjából. Köszönöm szépen a titkárság munkáját, itt a jobb oldalamon ül munkatársunk, illetve Dagmar Rót Bérend kolléganőm munkáját, és köszönöm, aki elfogadta azt, hogy moderálja a mai workshopot. Ezt szeretném mondani, hogy a vitáról szóló a vitára az előadás után itt fog sor kerülni a szakbizottságban, tehát nem fogok túlságosan sok időt igénybe venni, és nem fogok minden részletre kitérni, hiszen önök ezt a jelentést ismerik. Nagyon fontos az Alzheimer korban és demenciában szenvedők számára, hogy meghallgassuk a szakértőket, a betegszervezetek képviselőit, és meg szeretnénk hallgatni a betegek képviselőinek szervezeteit, annak érdekében, hogy a lehető legjobb megoldást tudjuk megtalálni azoknak az embereknek a problémáira, akik ezekben a betegségekben szenvednek. Tehát igazából nem is szeretnék mást mondani, az önök véleményére vagyok kíváncsi, és biztos vagyok abban, hogy a workshop után, ha még marad időnk, akkor el tudjuk mélyíteni a jelentést, és úgy távozzunk majd az ülésről, hogy sikerül sok ponton javítani az elképzeléseket. Mindenkinek hálás vagyok, aki elfogadta a meghívásunkat, és várom az elképzeléseiket, nézeteiket. Köszönöm. And, uh... Köszönöm, Marisa. Angolul folytatom, tudom, hogy a, a tolmácsok ennek nem nagyon örülnek, és mindig elnézést is kérek tőlük, de ez az én munkámat megkönnyíti. Köszönöm szépen, Marissa. Most pedig a bizottságnak adom meg a szót. Meg szeretnénk hallgatni a bizottság véleményét, illetve nem csak a kommunikével kapcsolatban, amely készült az Alzheimer-kór kapcsán, hanem egy csomó más dolgot is várunk a bizottságtól. Meg szeretnénk tudni azt, hogy milyen lehetőségek vannak a betegszervezetek segítésében, olyan beteg szervezetek támogatásában, amelyek már léteznek, és szeretnénk a kutatási keretprogram kapcsán külön forrásokat látni, és remélem, hogy önök nagyon ambiciózusak, Fajé úr, önnél szó. Köszönöm. To be ambitious and brief. Köszönöm, elnök asszony. Ambiciózus, de rövid leszek, hogy tartsuk a menetrendet. Ezért 10-15 percben a bizottság álláspontját felvázolnám, a nyilatkozatunkban, a közleményünkben felvázolt álláspontunkat még egyszer. Hogyha visszatérhetnék az egészségügyi stratégiára, amely az átfogó megközelítésünket is eh, eh, felvezolta. Nyilván önök is tudják, hogy az egészségügy eh, hatásköre elsősorban tagállami kompetencia marad a szerződések értelmében, ezért a tagállamoké a fő felelősség. A tagállamoknak kell az uniós polgárok egészségét javítani, biztosítani. Azonban európai szinten mandátumot, felhatalmazást kaptunk arra, hogy segítsük a tagállamokat ebben. A méret, gazdaságosság és az együttműködés segítségével ehm, segíthetjük a tagállamokat abban, hogy az egészségügyi helyzet javuljon Európa szerte. A pénzügyi válság közepén eh, rövid és hosszú távú kihívással is szembe kell néznünk nem csak az a kérdés, hogy hogyan tudnak a tagállamok tovább a jelenlegi nehéz pénzügyi helyzetben finanszírozni eh, meglévő egészségügyi rendszereket, hanem az is kívás, hogy a demográfiai tendenciákkal, az idősödő eh, lakossággal eh, hogyan lesz finanszírozható ez a rendszer, hiszen nem csak én öregszem, nem csak önök öregszenek nap mint nap, hanem az egész Európai Unió egyre több nyugdíjas él Európában, ezért az egészségügy finanszírozása is igen komoly kívás elé állít bennünket, és a tagállamoknak bizony a hón alá kell nyúlnunk ez ügyben, mondhatom nyugodtan. A fő kérdés az, hogy mik a, a fő következményei az idősödő európai lakosságnak, az Alzheimer kor és egyéb demenciák jelentik a fő kihívást. Rengeteg európai családot érint majd ez. Nem csak az Alzheimer kóra élőket, hanem a családtagjaikat is. Tudjuk tehát, hogy ez a fő kihívás. Tudjuk, hogy ez nehéz helyzetbe hozza nem csak a családokat, hanem az egész egészségügyi ellátórendszert. Éppen ezért, ahogy elnök asszony is említette, 2009-ben egy nyilatkozatban a 3, 2009 per 308-as 380-as közleményben beszéltünk erről, az Alzheimer-korról és egyéb demenciákról. Négy alapvető eleme van ennek. Az egyik terület, ahol úgy láttuk, hogy tudunk segíteni a tagállamoknak, az az egészségügyi pillér. Ez a korai eh, diagnózis, illetve megelőzés. A megelőzésre vonatkozóan nem létezik egyértelmű stratégia, nem tudunk eleget, úgy véljük, az Alzheimerről, ahhoz, hogy valóban tudjunk segíteni megelőzésben. Ez nem olyan, mint a, mondjuk a szív- és érrendszeri megbetegedések területe. Azt is láttuk, hogy bár sikeresen nem tudjuk kezelni ezt a betegséget, mégis a tüneteket, a tünetegyüttest eh, talán tudjuk enyhíteni, de minél korábban eh, ismerjük fel a betegséget, annál jó, többet tudunk segíteni. Gyakran azonban sajátos módon már csak akkor ismerik fel a betegséget, amikor a leghatékonyabb kezeléshez eh, már kifutottunk az időből. Éppen ezért jobb mechanizmusokat keresünk a korai diagnózisra, felismerésre, annak érdekében, hogy a házi orvosok minél hamarabb, eh, minél korábbi stádiumban tudják eh, diagnosztizálni ezt. Ez tehát az egészségügyi pillér, ha úgy tetszik. Ehm, és a megelőzés. A kutatást említette eh, elnök asszony. Ez a második prioritás számunkra. Mindenképpen szükség van alaposabb, mélyebb kutatásra. A jó néhány éve prioritásos kutatási terület a demencia, de nem mindig eh, köszönik meg a kollégáim, mikor erre rámutatok. Felteszem tehát a kérdést, hogy az uniós keretprogram hány százalékát adja az uniós kutatásnak. Talán most nem készfeltartással kellene ezt megoldani. Nos, a válasz, hogy mindösszesen 5 százalékát adja az uniós keretprogram az állami vagy közpénzből finanszírozott kutatásoknak. De ez tehát egy komoly kihívás jelent számunkra. Az egyik az, hogy mit tehetünk a mi 5 százalékunkkal, a másik pedig az, hogy hozan, hogyan tudjuk a maradék 95%-kal javítani az együttműködést. Éppen ezért az Alzheimer kort a közös kutatási programozás mintájaként, kísérleti projektjeként próbáljuk használni. Nem csak európai szinten próbáljuk felhasználni a forrásainkat, hanem a tagállamokkal próbálunk egyesíteni kutatási forrásokat annak érdekében, hogy közösen többet elérjünk. Nagyon örülök annak, hogy elmondhatom, hogy eh, roppan sikeres volt ez a kezdeményezésünk. A tagállamok többsége részt vesz ebben. A tagállamok komoly elkötelezettségről tettek tanúbizonyságot. Persze az ilyen kutatás finanszírozása az mindig hosszú távon képzelhető csak el, de a kutatás területén ez egy újfajta Eh, kutatási programot és együttműködést jelent, és azt hiszem, hogy jó, hogy az Alzheimer-rel kezdtük ezt a kísérletet. Most talán térjünk vissza az egészségügyi rendszerek szervezésének és finanszírozásának a kérdéseire. Most már valóban a tagállami kompetenciák terén eh, jogványos területén járunk, de az unió különböző tagállamaiban vannak olyan bevált gyakorlatok, amelyeket sajátos módon nem osztunk meg egymással. Például a nyílt ko- koordináció módszere, vagy a peer review módszere kiválóan alkalmasak arra, hogy a bevált gyakorlatokat megosszunk Európa szerte, és az uniós együttműködést felhasználjuk arra, hogy jobban alakuljon a alzheimer vagy eh, demencia más formáival eh, kezelt emberek eh, élete. Az ellátás finanszírozása is felmerül. Hogyan lehet egy Alzheimer korban szenvedő, vagy más demencia más formájában val élők ellátását finanszírozni, hiszen roppant drága tud ez lenni. Jó néhány tagállam és család számára óriási kihívás, hogy szeretteik ilyen korral élnek, épp elég baj ez nekik, épp elég nehéz ez nekik, és ezen felül a megtakarításaikat is gyakran erre kell felhasználniuk. Vannak érdekes modellek, például Németországban arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet hosszú távon finanszírozni az Alzheimer kórosok ellátását, Szerintünk ez tipikusan olyan dolog, amit ahol az különböző tagállamok rengeteget tanulhatnak egymástól. Végezetül a közleményünkben a negyedik terület, amelyel foglalkoztunk, az a betegek jogai, az Alzheimerrel érők jogai. Contributors than um, the Commission, who will be speaking later in this workshop. And... A, az Alzheimer Európa nagyon fontos munkát végzett ezen a területen meglepő volt számomra az, hogy mennyire fontos hangsúlyozni, hogy a demenciával élők, Alzheimerrel élők és ugyanolyanok emberek, mint mi, ugyanolyan joguk van eh, ahhoz, hogy az akaratokat eh, tiszteletben tartsák, ezt valahogy bele kell építeni az ellátási rendszer átalakításába és finanszírozásába. Ezek nehéz kérdések, roppan nehéz kérdések mikortól lehet valakinek bezárni a szobáját, csak azért, mert Alzheimeres vagy demenciával él, hiszen felnőtt emberekről van szó, de a saját érdekükben rájuk zárhatjuk az ajtót, nagyon nehéz erkölcsi, morális kérések ezek, éppen ezért szeretnénk, hogy nyíltan beszéljünk ezekről a jogokról és a felelősségi körökről, hol a határ. Európai szinten elnök asszony, ritkán beszélünk ilyen kérdésekről, az Európai Unió nyilván nem akarja ráerőltetni a saját akaratát vagy véleményét senkire, de szeretnénk, hogyha mi egy vitafórumot biztosíthatnánk ehhez. A konkrét támogatásra áttérve az egészségügyi program keretében megpróbáltuk támogatni eh, ezt a területet. Az Alzheimer Európával kiváló volt az együttműködés. Jó, hogy itt vannak ők is. Eh, és természetesen támogatni kívánjuk a jövőben is az Alzheimer Európát. Az Európa Európai Bizottságnak is nagy segítséget nyújtottak, és biztos vagyok benne, hogy nem vagyunk az egyetlenek. Ezen kívül, és ez lesz az utolsó megjegyzésem ez ügyben, elnök asszony a közelmúltban az Innováció Unióról adtunk ki egy közleményt, Barózó úr és a bizottság más tagjai eh, beszéltek arról, hogy az innováció a eh, roppant fontos. Az Európa 2020 egyik legfontosabb kezdeményezése az Innováció Uniója, és az egészséges, egészségben történő megöregedés e, roppant fontos célkitűzés, és az Alzheimer, illetve a demencia más forma elleni küzdelem ebben roppant fontos szerepet játszhat. ez a kísérleti e, program, innovációs program nagyon sokat segíthet, főként az alternatív támogatási formákon keresztül. Azon a ponton vagyunk, ahol természetesen az ENVI bizottság véleménye is nagyon fontos lehet. Az Európai Parlament nagyon sokat segített nekünk ezeknek a kérdéseknek a tárgyalásában. Főként most, amikor az Európa 2020-as stratégia ennyire fontos elemként szerepel a napirenden, nem a jövőben is gyümölcsöző eszmecserét tudunk folytatni a közleményünkben felvázolt rendel feladatokkal kapcsolatban. Remélhetőleg új ötletekkel gazdagíthatják az elképzeléseinket. Köszönöm, elnök asszony. Mm, Köszönöm szépen, Fai úr. Rendkívül átfogó ismertetését kitűnő volt, és el kell mondanom, hogy igen, kényesen reagált az izgalmas kérdésekre nem az utolsó alkalommal került sor arra, hogy a bizottság kényes kérdésekben nyilvánulhatott meg, és arról tanúskodik, hogy az előttünk álló években figyelemmel követhetjük az önök tevékenységét, amelyért örömmel nyugtázunk az Alzheimer és az egyéb demenciák vonatkozásában fontos tevékenységet folytatnak, amelyért köszönet illeti önöket. Nos, hölgyeim és uraim, ezzel áttérünk a soron következő program pontunkra, és először egy pillanatig megtekinthetünk egy film bizonyos részletét, amely szóba került, és Szabin szerepel menne a Pandora szerencéje című filmről van szó, amely a San Sebastiani 2008-as filmfesztiválon a legjobb női főszereplő díját biztosította számára, és ez egy ilyen 10 perces bevágás lesz, amelyet megtekinthetünk. Tessék! Nesi? a ne Most csak a...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 talán nem is volt a legjobb ötlet ezt most bejátszani, de a későbbiekben visszatérünk erre. Nos, rájöttek, hogy ez egy török film volt, láthatók voltak a francia feliratok, és most Szabin Henrinak adom át a szót. Köszönöm, elnök asszony. Shelton asszony nevében szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak és a műhelyi munka résztvevőinek azért a meghívásért, amelyet kaptunk tőlük. Természetesen a színésznő nagyon sajnálja, hogy nem tudott megjelenni körükben. Gyakorta jelent meg a belga Alzheimer Egyesület rendezvényein, és rendszeresen részt vett ennek a filmnek a bemutatóin. Ez egy igen fontos filmalkotás számára. Egy olyan film, amely az ö, ügyet ö, mélységeiben taglalja. Egy olyan film, amely leírja az Alzheimer kór hatását az egyénre, a betegre és családjára is. Az Alzheimer kór olyan ö, kórkép, amely nem feltétlenül szembeötlő, hanem alattamos módon alakul ki, és ismeretlen helyzeteket szül az élet váratlan fordulataihoz vezet, amelyeket nem könnyű felfognunk, megértenünk. Nem csupán a páciensre hat, hanem az egész környezetére is. A film bemutatja, miként alakul a család élete, hogyan keresnek megoldásokat, és saját maguk, illetve a beteg életmódját hogyan próbálják javítani. Shelton asszonyal elbeszélgettem arról, hogy milyen mértékben tudott azonosulni a szereppel. Elmondta, hogy eh, ez szerep volt az ő számára, eh, mint színésznő számára. Nem akarta imitálni az Alzheimer kóros beteget, és látszik, hogy nagy művésznőről van szó. Ajánlom is önöknek, hogy tekintsék meg a filmet teljes terjedelmében, hiszen minden gesztusa jól mutatja azokat a nehézségeket, amelyeket a betegség okoz. Szeretnék tisztelegni a teljesítménye előtt azért az átélésért, amelyel alakította ezt a szerepet ebben a filmben 91 évesen egy idős hölgyet alakít, aki a filmben saját életét mutatja be, jellemezve, hogy az időskor hogyan élvezhető, hogyan élhető meg annak teljességében. Ugyancsak mutatja, azt, hogy az Alzheimer kórosokat hogyan segíthetjük jobb életminőséghez, hiszen ez egy fontos körülmény. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szabin Henri. És most folytatjuk a bevezető rész első részéről áttérve annak második részére, ahol kitűnő e, szakembereink, szakértőink, illetve a páciens szervezetek e, képviselői számolnak be napi életükről, és munkájukról, és arról, hogy eh, hogyan lehet megbirkózni a demenciával, illetve az Alzheimer korral. Elsőként szeretném Jean Georgesnak átadni a szót, aki ügyvezető igazgatója az Alzheimer Europe-nak. Öné a szó. Köszönöm, elnök asszony, előadó asszony, a Környezetvédelmi Bizottság tagjai, Először is köszönetet szeretnék mondani önöknek, hogy meghívást kaptam erre az ülésre, ahol örömmel látok számos olyan kollégát és barátomat, akik az európai szervezeteket képviselik, és akik a velünk folytatott együttműködésben ugyanazokért a célokért küzdenek, mint mi erre az ülésre azért jöttünk el, hogy beszámoljon kampányunkról, amelynek célja, hogy az intézmények elismerjék, hogy milyen fontos feladatról előtt állunk, és az európai szervezetek közreműködése milyen jelentős mértékben segítheti az Alzheimer kórban és más demenciákban szenvedők életét. Tehát egy kicsit eltérő a helyzet a mi szempontunkból, mint a legtöbb civil szervezet, szervezet, e, és e, amelyek általában arról panaszkodnak, hogy az európai intézmények nem tesznek eleget e, feladatuknak, és nem működnek közre az ő feladataik megoldásában. Nálunk ennél egy kicsit árnyaltabb a helyzet. Ezzel rátérnék a diáim bemutatására. hogy beszéljek egy pár szót az általam képviselt szervezetről. Az Alzheimer Europe-nak 31 egyesülete van 28 európai országban, és amit szeretnék önökkel megosztani a mai napon, az néhány olyan tény, amelynek az alapján úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottságot és a parlamentet meg kell győznünk arról, hogy a demenciát miért kell elsődleges feladatuknak tekintenünk niük. Az egyik dia itt mutatja azt, hogy milyen információs adatokra támaszkodunk, amikor a betegség jelentőségét tárgyaljuk. A bizottság közreműködésével egy három éves európai projektet, egy felmérést tudtunk végezni, ahol meta-analízisét végeztük el a jelenleg létező problémáknak, azoknak, amelyeket számba kellett vennünk, hogy jellemezzük a helyzetet. 194 cikk jelent meg ennek az Eurodemnek és Eurokódenek nevezett felmérésnek a témakörében, és számos tudós csoport vett részt benne. Amit megtekintettünk, az egyfajta összehasonlítás volt egy metaanalízis segítségével, hogy van-e szignifikáns különbség a mi munkánk, illetve a korábban elvégzett a 90-es évek elején a Euro DEM által végzett felmérések között. Itt a demencia kialakulásának gyakoriságát tüntetjük fel az életkor függvényében, férfiak esetében, és nem látunk szignifikáns különbséget a két görbe belefutásában a demencia előfordulásának a, a, e, eltérő jellege inkább a nőknél e, jelentkezett, ahol bizonyos kor elteltével már eltérés mutatkozik a kétféle prevalencia görbe között. Nálunk e, e, szignifikáns növekedés volt megfigyelhető a küszöbb életkort követően 95 éves nők, betegek esetében majdnem 50%-os esélye van annak, hogy kognitív problémák lépnek fel a nők esetén, amelyet demenciaként lehet osztályozni. Ennek az alapján számításokat végeztünk, és a következő ábra ezt mutatja be, hogy a prevalencia adatok alapján kiszámítható azok száma, akik az Európai Unióban demenciában szenvednek. Erre utal a következő dia, és valójában itt egy hibát követtünk el, 7,3 millió európairól van szó, akik egyfajta demenciában szenvednek az Európai Unióban, és ez a szám 2050-re megduplázódhat, vagy meg triplázódhat. Ennek az ismeretében ki lehet mondani azt, hogy itt jelentős számú beteganyagról van szó, és ahogy a film bemutatta, nem csupán ők maguk szenvednek ebben a betegségben, a diagnosztizált demenciában, hanem környezetük számára is jelentős megterhelést okoz, házastársuk, szülei, rokonságuk, gyermekeik számára is komoly teher az európai eh, egészségügyi biztos Vasilió úr eh, arról beszélt, hogy eh, a jövőben figyelembe véve nem csupán a betegeket, hanem a hozzátartozóikat is, akár 19 millió érintetről beszélhetünk Európában. A következő dia hasonló adatokat vettünk figyelembe, amikor felmértük a betegség társadalmi-gazdasági kihatásait. Nem akarok túlzott részletekbe bocsátkozni ezzel kapcsolatban, azonban kis kiszámítottuk, hogy a demencia kezelésének költsége 2008-ban 160 eh, milliárd euróra rúgott, és ennyit költöttünk a betegellátásra, amiből mintegy 56% nem hivatalos betegellátási költség volt. Ezt az évenkénti költségek alapján számítottuk ki, és így egy betegre évi 22 ezer eurós betegellátási költség esik. A következő dia megpróbál képet festeni arról, hogy miért védjük úgy, hogy a demencia európai prioritás. Eh, amit itt bemutathatunk, az az, hogy nem csak, hogy osztjuk az Európai Bizottság és Parlament elkötelezettségét eh, az adatok eh, értékelése, illetve a téma fontossága iránt, hanem azt is látjuk, hogy a korai felismerés, illetve diagnózis fontossága rendkívüli jelentőségű és amikor a bizottság a korai felismerést szorgalmazza, akkor teljes mértékben azonosulni tudunk ezzel, hiszen az eddig elvégzett kutatások arra utalnak, hogy az első tünetek eh, jelentkezése után mennyi idő telik el, eh, mire az orvos kimondja, hogy itt valóban eh, egyfajta Alzheimer kórról vagy más demenciáról van szó. Itt Németország a legjobban teljesítő ország, de ott is tíz hónap telik el az első tünetek jelentkezése, illetve a diagnózis felállítása között. Eh, ez azonban a zászlóvivő ezen a területen, és számos országban ennél lényegesen hosszabb idő telik el, mint például Franciaországban két évre van szükség, eh, eh, az Egyesült Királyságban pedig 32 hónap múlik el, anélkül, hogy a tünetek jelentkezése után sikerülne kimutatni a betegséget. A következő azt mutatja be, hogy miért van szükség a gyakorlati megoldásokkal kapcsolatos tapasztalatcserére. Ez az ábra azt mutatja be, hogy milyen hatással vannak a gondozóra ezek a megbetegedések, hogy hány órát kell szentelniük naponta a hozzátartozójuk ellátására. Látjuk, hogy ahogyan a betegség progrediál, egyre hosszabb idejű betegellátást igényelnek a páciensek. És látjuk, hogy a betegség korai szakaszában is mintegy 20%-ban legalább napi 10 órát kell eltölteni a pácienssel, hogy az ő megfelelő megfelelő életvitelét biztosítsuk. Tehát fizikailag ugyanabban a helyiségben kell tartózkodnunk, hogy gondoskodjunk arról, hogy a beteg nem tesz kárt magában, tehát nem intenzív betegellátásról van szó, azonban fizikailag jelen kell lennünk, hogy gondoskodni tudjunk hozzátartozónkról. És természetesen ennek az aránya növekedik, ahogyan a közepes súlyosságú, illetve a súlyosabb jellegű demencia kialakul, és amikor az már súlyosnak minősíthető, akkor bizony az esetek 50%-ában van szükség arra, hogy a hozzátartozó napi 10 óránál hosszabb ideig lássa el betegét. Ugyanebben a felmérésben azt is megkérdeztük a betegellátókról, a gondozóktól, hogy milyen jellegű szolgálat szolgáltatásokat vesznek igénybe a tüneti palliatív kezelés során, és azt láttuk, hogy akik legalább napi 10 órát foglalkoznak hozzátartozójukkal, azok jelentős mértékben támaszkodnak az ilyen külső segítségre is ez jelentős mértékben függ attól, hogy az adott országban milyen szolgáltatások érhetők el, és itt azt látjuk, hogy a legjobb az, hogyha Németország, illetve az Egyesült Királyság, Skócia mutatja a legjobb teljesítményt, ahol az ilyen jellegű szolgáltatásokat az esetek mintegy 50%-ában tudták igénybe venni, de az ilyen palliatív kezelésre vonatkozó szolgáltatások mindössze 3%-ban álltak rendelkezésre, például Spanyolországban. Tehát eh, gondoskodnunk kell arról is, hogy eh, legyen valaki, aki eh, gondozóként kiszáll a helyszínre, vagy pedig mód nyílik arra, hogy egyfajta nappali gondozóba lássák el ezeket a betegeket, ezáltal valamiféle tüneti kezelést biztosítva számukra. A következő dia említette a betegjogokat is a bizottság képviselője, és látjuk, hogy miként alakul a betegek azon hányada, akiket tájékoztatnak betegségük jellegéről. Az európai átlag itt megint 64 de megint azt látjuk, hogy jelentős eltérések mutatkoznak az egyes országok között. A Skóciában 80 százalékban tudnak a betegek a saját diagnózisokról, Azonban eh, Spanyolországban ez az arány mindössze 23 százalék. Tehát amikor arról beszélünk, hogy eh, hogyan lehetne az etikai jellegű legjobb gyakorlatok terén eszmecserét és eh, tapasztalatcserét folytatni, akkor ki kell terjesztenünk a figyelmünket erre is, hiszen alapjog, hogy a betegek saját emberi méltóságuknak megfelelő életvitelt folytathassanak, és ehhez hozzátartozik a tájékozottság újságok is tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen betegségben szenvednek, hiszen ennek az ismeretnek a birtokában tudnak maguk is hozzájárulni életvitelük javításához. Szeretném azt is bemutatni, hogy 2006-ban a Párizsi deklaráció közétételekkor számos fontos feladatot fogalmaztunk meg, közegészségügy, orvosi, illetve tudományos prioritásokat, beteg ellátási etikai és legális kérdéseket, valamint az Alzheimer egyesületek kérdését. Itt a legfontosabb, hogy a demenciát európai közegészségügyi prioritásként ismerjük fel, és nemzeti cselekvési terveket és európai programokat vélünk fontosnak megalkotni. Jobban kell koordinálni az ezen a területen folyó kutatást, és növelni kell a demencia kutatásra fordított összegeket. Hogyha ezeket a kulcsfeladatokat javítani tudjuk, amelyekre felkértük az európai intézményeket is, és be tudjuk vonni az Európai Bizottságot is a kezdeményezések továbbvitelébe, akkor a betegeket képviselő szervezetként a mi egyesületünk teljes mértékben támogatatja az Európai Alzheimer kezdeményezést. Hiszünk abban is, hogy ez világos keretet teremt a közeljövő intézkedései számára, és örömmel fogunk együttműködni tőlünk telhetően az európai intézményekkel olyan megoldások keresésében, amelyek némelyikét már most is finanszírozza a bizottság, és a tagállami közreműködést is örömmel üdvözöljük az Alzheimer Egyesületek, illetve a civil társadalom nevében, bízva abban, hogy az európai intézmények, a parlament és az Európai Bizottság is azonosul ezekkel a e, feladatokkal, és e, minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy az emberek demenciá és e, megbetegedései nyomán jelentkező feladatok megoldásához hozzájáruljanak, illetve ezeket finanszírozzák. Azonban politikusként egy utolsó üzenetet is intéznék önökhez, nevezetesen, hogy a közeli, illetve a rövid, illetve középtávú tervek során az Alzheimer betegség és a demenciás megbetegedések során milyen feladatokat kell ellátni, de a nyolcadik kutatási és fejlesztési keretprogram felülvizsgálata során mindenképpen szeretnénk ezt is szerepeltetni a soron következő időszak európai programjai között, hogy az, az őt megillető jelentőséggel szerepelhessen ezekben a keretprogramokban programokban, és bízunk abban, hogy az Európai Parlament felkarolja ezt a kezdeményezésünket, és támogatólag fog hozzáállni a demenciának a két program keretében történő kezeléséhez. Köszönöm szépen! Köszönjük! Azt javaslom, mivel kicsit késésben vagyunk, mint mindig, Folytassuk ezért Friszoni doktorral. aki Bressában, Olaszországban eh, igazgató helyettese az Alzheimer kor kutató eh, intézetnek. His laptop, a laptop.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 Thank you, Mrs. President. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a meghívást. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Megpróbálok ma amerikai orvos eh, megközelítésével beszélni az Alzheimer korról. Én magam neurológus eh, vagyok, eh, naponta találkozom betegekkel, és kísérletezem velük. Nem állítom, hogy amit én mondok, azzal minden európai kutató egyetértene, de úgy sejtem, hogy amit én mondok, azt sok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 Oké. Okay. Ó, hát működik a technika is kiváló. Pár pontban beszélek akkor majd a legfrissebb kutatás eredményekről, hogy számoljak be a, az Alzheimer kor patofiziológiájáról, nem minden rák tüdőrák, nem minden, a demencia nem minden formája Alzheimer. Már sejteni véljük, hogy hogyan és miért alakul ki az Alzheimer-kor. A patofiziológia segítségével kicsit jobban segíthetünk a betegeken. Persze még korai lenne messzelenő következtetéseket levonni ebből. Én megpróbálom majd felvázolni azt, hogy az európai kutatás klinikai szempontból hogyan alakul. A kutatás, szolgáltatás infrastruktúra az új, új kutatási eredmények területét érintem majd. Kezdjük az elején. Miért alakul ki az Alzheimer-kor? Úgy véljük, hogy azért, mert az agyban felgyülemlenek a toxikus fehérjék, béta amiloid névre hallgatnak ezek, hosszú idő alatt halmozódnak ezek fel. Évek alatt, 10, 20, 30 év alatt az agy mérgezés semmiféle egyéb szimptomát, tünetet nem ad. Azonban egy bizonyos korban ez a beteg, aki példaként használunk, mondjuk 75 éves korban megjelennek az első memória zavarok. A feledékenység, amely egyébként mindenkinél előfordul, e, otthon nem tudjuk hova parkoltuk az autót, hova tettük a lakáskulcsunkat. De egyelőre igazi e, Nehézséget ez nem jelent, még élik az életüket viszonylag normálisan. Pár évvel később egy bizonyos határon túlmegy a mérgező fehérje lerakódás mértéke, és valóban eh, ez már egy fogyatéknak minősül, eh, ez már az Alzheimer féle demencia, amikor a mindennapi életükben is nehézséget okoz ez a tünetegyüttes. Hagyományosan a demencia stádiumban eh, ezt ismertük, Jean Sors erről beszélt. A tünetektől a diagnózisig eh, eltelő idő, illetve ez a késedelem, igazából nem ugyanaz, mint a neurobiológiai beállása, bekövetkezése, kialakulásának a betegségnek, ez sokkal korábbra datálódik ennél a feltételezett betegnél. Nem tudom, mennyire látszik ez a rajz, de ebben az agyban láthatjuk, hogy a neuropatológia hogyan terjed a demencia stádiumban. Béta-amiloiddal telített ez az agy, Hagyományosan ezen a ponton eh, sikerült diagnosztizálni klinikai feltételek, eh, illetve eh, klinikai módszerekkel, nem túl drága, nem túl fejlett eszközökkel. a demencia előtti enyhe tünetekkel telített időszakban, stádiumban is már bőven vannak toxikus fehérjék az agyban, hiszen már jó hány éve gyűlnek, gyűlölnek fel ezek az anyagok ekkor. Úgy véljük, hogy már ebben a stádiumban is tudjuk diagnosztizálni a betegséget, a biológiai markerekkel, illetve képalkotó eljárásokkal. Ez a korai felismerés, amelyet próbálunk finomítani, ezen dolgozunk, hogy minél korábbra hozzuk a diagnózist. Az aszimptomatikus tünetmentes időszakban stádiumban egyelőre nem tudjuk diagnosztizálni a betegséget, de ez a távoli célunk. Mik a diagnosztikai markerek? Az egyik az atrófia, a hipokampusz van. Ez a hipokampusz egyébként akkora, mint a kisujjunk, az agy mélyén található, ami a memóriáért felelős. A neuronvesztés, az atrófia, az MR segítségével kimutatható mágneses rezonancia vizsgálattal. A második markor, marker a metabolizmuson alapul, a glükózt nem képesek felhasználni. Pettel itt pozitron emissziós tomográfiával megmutattuk, hogy ezek a glükózok hol gyülemlenek fel. A harmadik pedig biokémiai módszer. Ki a béta amiloid szintet lehet mérni az agyból, illetve a milyen gerincelő folyadékból. Végül, de nem utolsó sorban, e, amiloid képalkotás pozitron emissziós tomográfiával, ami talán a legújabb technika, ami klinikai valósága válhat 18-24 hónapon belül. Mi radikálisan megváltoztatja majd a diagnosztikát. Miért fontos a korai felismerés? Mert szeretnénk a lehető leghamarabb beavatkozni és kezelni a betegeket, mielőtt eh, az első enyhe memóriazavarok megjelennek, vagy legalábbis akkor, korábban is szeretnénk, de egyről nem tudjuk. Tehát, hogyha itt beavatkozhatunk, megfelelő gyógyszerekkel kezelhetjük, amelyek legalábbis késleltetik a beta, amiloid lerakódást, és ezzel a neodegeneratív görbét ki eh, egyenesíthetik, laposabbá eh, tehetik, akár fogyatékmentesé, eh, demencia stádiummentesé is tehetik a betegség a kor lefolyását. Ez science fiction, tudományos fantasztikum, amiről beszélek? Nem. Tudjuk, hogy a beta-amiloidtól meg is tisztíthatjuk az agyat. Egy klinikai kísérlet, amit most láthatnak, a bapineuzumabot használtuk ebben az esetben a kísérletben. A piros színen látható a beta-amiloid lerakodás a kezelés előtt és a kezelés követően. És jól látható, szemmel, szabad szemmel is egyértelműen látható a beta-amiloid lerakódás csökkenése az alsó képen pedig placebo-val kezelt betegről van szó, ahol nyilván nem csökkent a beta amiloid lerakodása. Tehát képesek vagyunk a beta amiloidot eltávolítani az agyból. Sajnálatos módon hiába távolítjuk el a beta amiloid lerakódást, eh, tovább a klinikai progressziója a kornak tovább folytatódik. Tehát azon a ponton, ahol tehát a neurodegenerációt nem tudjuk megállítani, a beta-amiloid derakódást viszont el tudjuk tüntetni. Jó néhány gyógyszerre folynak a kísérletek, ebben a stádiumban látható klinikai kísérlet 1-es, 2-es, 3-as fázisában járnak ezek, amelyek célja éppen az, hogy a kor lefolyását befolyásolják, ha ezek hatékonyak, ha jól alkulnak a kísérletek, akkor pár éven belül forgalomba kerülhetnek ezek. Kutatóként hogyan tudtuk begyűjteni mindezt az információt, hogyan tudtuk hogyan tettünk szert mindenre a tudásra. A legfontosabb eszközeink egyike volt a nagy eh, hosszanti multimodális eh, tanulmányok, megfigyelések. A szimptoma tünetmentes vagy enyhe tünetekkel rendelkező betegeket különböző képalkotási módszerekkel, illetve egyéb diagnosztikai módszerekkel teszteltünk, és éveken keresztül követtük őket, két, három, négy, öt éven keresztül a lehető leghosszabb ideig rendszeresen tesztelve őket. Tehát nagy számban hosszú ideig több fajta módszerrel vizsgált betegek től gyűjthettük be ezeket az információkat. Hogy áll Európában a klinikai kutatás? Nos, ezek a nagyszámú, több évben ta- keresztül tartó ö, kutatások világszerte ö, folynak. Ahogy láthatják Amerikában az úgynevezett adni kezdeményezés 2005-ben kezdődött, Ausztráliában is volt egy hasonló, az Ad Neuromed kutatás kisebb költségvetéssel folyik 2007 eh, óta. Most pedig az imi farmakog is elkezdődött idén, Japánban is folynak hasonló kutatások. Európa tehát egyik szereplője ennek a klinikai kutatási területnek. Az adatgyűjtés azonban, ahogy említettem, nagyszámú betegen éveken keresztül végzett kutatás, az egyetlen célra vezető módszer, de hát az adatgyűjtés az egy dolog, teljesen más dolog az, hogy ezekből az adatokból valódi e, következtetéseket szűrjünk le, így születik a tudás, a diagnosztikai markerek, a progressziót jelző markerek, illetve a patofiziológia jobb megértése az, ami célra vezethet. Ehhez azonban, hogy a nyers adatokból következtetéseket vonjunk le, ehhez megfelelő tudományos infrastruktúrára van szükségünk. Adat bankokra van szükségünk, óriási mennyiségű adatról beszélünk ugyanis, és olyan eszközökre, amelyek segítségével a nyers adatokból, a képekből eh, kiszűrhetjük, kivonhatjuk a lényeget, a számunkra fontos részleteket. És végezetül ezt a tudást eh, klinikai gyakorlatra is át kell valahogy vinni, át kell alakítani, át kell váltani. Amikor ezt a tudást eh, gyakorlatba kívánjuk átültetni valahogy a betegek számára is hasznos formában, akkor bizony arra van szükség, hogy a diagnosztikai markereket vagy operatív módon gyakorlatban is tudjuk mérni. Miért tudjuk a, a prostatarákot vagy a cukorbetegséget diagnosztizálni? Azért, mert a vércukorszintet, a glikémiát tudjuk mérni következetesen, ugyanúgy legyünk Lengyelországban, Olaszországban, Eh, vagy Svédországon, bárhol mérjük, mindig ugyanannyit kapunk. Hasonló eh, rendszert kell kilakotanunk az Alzheimeres diagnosztikai markerekre is, eh, univerzálisan egyetemesen elismert módszertant. Az Amerikai Alzheimer Szövetség finanszírozza az egyik legfontosabb ilyen kezdeményezést. Talán érdemes Európának ezen elgondolkozni, hogy miért amerikai pénzből valósul ez meg. Európa elsősorban a kutatási infrastruktúra terén aktív, azaz a kutatók infrastruktúrájának biztosítása terén legalább két kezdeményezésről be kell számolni, amelynek célja, hogy egy globális képalkotó laboratórium jöjjön létre, erre szüksége van a kutatóknak ahhoz, ahogy mondtam, hogy eh, a nyers adatokból, a képekből, az MR és a PET eh, képekből eh, valódi következtetéseket vonjanak le, tudást szűrjenek ki. Ezért egy olyan globális képalkotó laboratóriumra van szükség, ami a számítástechnika segítségével interoperabilisá, harmonizáltá teszi a képalkotás módszertanát, hiszen Európában és Észak-Amerikában egyelőre egymással párhuzamosan nagyon komoly ilyen jellegű munka folyik. Egyébként ebben Európa vezető szerepet játszik. Ahogy önök is olvashatják ezen a alapon az elmúlt 20 évben az Alzheimer korra kapcsolatos kutatás jelentős előre lépést ért el, amelynek az első előnyeit már betegek sérvészedik, remélhetőleg a közeljövőben eh, a kór lefolyását is meg tudjuk eh, változtatni a gyógyszerek segítségével. Az európai kutatók elsősorban összegyűjtött eh, adatokból leszűrt tudást próbálják gyakorlatban valahogy átültetni az uniós kutatók és finanszírozó ügynökségeknek bizonyos fokú alkalmazkodásra van szükségük, változtatnia kell a eddig alkalmazott módszereken, és a klinikai kutatásoknak nagy technológiailag fejlett patofiziológiai kutatásokra van szüksége, ehhez talán újabb lendületre, ösztönzésre van szükség. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, nagyon sok érdekes információt tudtunk meg erről a témáról. Néhányan ismertük ennek részleteit, de mindez nagyon fontos, mindenhoz kapcsolódva, amit Fahi úr is elmondott. Most pedig annak Kaputót lesz alkalmunk meghallgatni, dr. Kaputó, a Nemzetközi Pszichoanalitikai Társulat munkatársa. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen. Mielőtt megtartom előadásomat, Mária Matizának szeretnék köszönetet mondani, hiszen ő teremtett lehetőséget arra, hogy itt nagyon érdekes előadásokat hallgathassunk meg. Két nagyon közeli barátom betegedett meg Alzheimerben, és a jelenlegi workshop lehetőséget ad arra is, hogy személyes tapasztalataimról beszéljek. És van egy másik oka is annak, amiért köszönetet szeretnék mondani Maria, Marisa Matiasnak, ez pedig inkább szakmai jellegű én pszichoanalitikus vagyok, és általában ezt egy díványjal hozzák összefüggésbe. Általában azt gondolják az emberek, hogy a pszichoanalitikus bezárkózik az Alzheimer betegségben szenvedővel egy szobába, és ott dolgoznak, és nem találkozik más kutatókkal. Tehát itt klinikai elmélyítésről is szó van, és nem csak az egyedüli munkáról közvetlen a kapcsolódás, a multiplex eh, szklerózis, az Alzheimer, illetve a pszichoanalitikus munkája között. És nagyon fontos eh, összekapcsolni a különböző területeket. Nagyon fontos tudnia eh, ezt mind a családtagoknak, mind pedig azoknak, akik az ápolásban részt vesznek. Most pedig elkezdem előadásomat. Az előadásom témája a feledés helye, az emlékezet és a betegség között. Hát előadásomban az elmével és az emlékezettel szeretnék foglalkozni. A központi idegrendszerben van egy partnere az elmének, és itt elképzelhető, hogy megkezdődik a feledés. Két különböző funkciója van a pszichikumnak. Egyrészt a tudatos, másrészt a tudattalan. Mindez pedig az időben magyarázandó. Az idő érzékelése közvetlen kapcsolatban áll eh, az agy működése, működésével, funkcióival. És mindez kapcsolódik a tudatos és a tudattalan ritmusához. Az elmében a feledés és az emlékezet eh, között létezik egy kapcsolat, és nem részleges amnéziáról van szó, hanem tulajdonképpen a tudattalamban való eltemetésről. Tehát amit az ember elfelejt, azt úgymond eltemeti. Az agy működésével nagyon fontos felhívni a figyelmet a feledésre. A beteg különböző dolgokat elfelejt. Platon is megemlítette azt, hogy az információk nem kerülnek teljesen törlése, pusztán homály fedi őket. Hát a tudatos elfelejtődik. Freud a felejtés mechanizmusáról beszél, és felteszi a kérdés, hogy vajon ez miért következik be, miért kezdenek feled, feledni az emberek. Miért történik az, hogy mondjuk neveket elfelejtenek? És a beteg a élete korábbi részeiből származó tényeket elfeled. És mindennek nagyon fontos hatása van a betegre nézve is, szégyenkezik, és ez rendkívül fájdalmas a beteg számára. Hát a trauma maga a múltban keresendő, de a hatások a jelenre is hatással vannak. Tehát az idő, az emlékezet és a feledés között mozog. És egy megemlíteném Wilfried Biolikot, aki szintén nagyon fontos pszichoanalitikus volt, és ő írta a Felejtés Alkonya című művet. Egy olyan időről beszél, amikor már nincsenek kívánságai az embernek, illetve nincsenek emlékei, és az ember nem is képzeli el a jövőt, hiszen nincsenek emlékei a múltból. Például, hogyha az ember hangszeren játszik, akkor következik be hasonló. Vagy például hogyha a tangó ritmusára gondolunk, vagy arra, hogy egy parkon keresztül tornacipőben hogyan megyünk keresztül, mindezek eh, érzelmekhez is kapcsolódnak egy eh, tudattalan élethez. És eh, egy olyan életről van szó, amely a tudatos és a tudattalan között mozog. A korábbi emlékezetből azonban csak fragmentumok maradnak meg. És tulajdonképpen az agy a, a toxikus információk kikerülnek. Én a jégre, illetve a bevásárló a kocsira emlékeztetek. Tehát mi történik akkor, hogyha a jelent idő megmerevedik és széttöri, illetve tönkreteszi a múltat és a jövőt. Ebben az esetben az egyes órák, napok, percek összemosódnak, és már nem kapcsolódnak történelemhez. Létezik egy spontán emlékezet, amely a pillanathoz kapcsolódik, és ez a lineáris időn kívül helyezkedik el, tehát a folyamatosságon kívül helyezkedik. Az ember már nem történelmet, hanem elvet képez. És ezáltal az örökké valóságba távozik az emlékezet. A betegség kapcsán létezik egy további feledés is, ez pedig a végleges feledés, amikor a beteg elfelejti antogenézisét. Tehát az egyénből egy betegség válik, Hát először is összemosódnak az emlékezet aspektusai, a gyermekkori emlékek, és ezeket is eltemeti az emlékezet a tudattalan részben. Ez azonban azt az érzetet kelti, mint hogyha ez az ember meg sem született volna. Tehát egy nagyon törékeny edényben tárulódnak az emlékek, és mindennek nincsen teteje. A demencia során a beteg elfelejti azt is, hogy ő kicsoda, illetve életének folyamatosságáról is megfeledkezik. Tehát az egyéni tudat és a külvilág között egy szakadék húzódik. És az eredeti képből egy mozaik alakul ki, amelynek töredékei egy kerekeret képezhetnek, de amennyiben a keret is feloldódik, úgy ez az összerakó játék is feloldódik, és több ezer részletre törik össze. Hol végződnek az emberek reményei, álmai és gondolatai, elvárásai, jövőbeni projekttel kapcsolatos elképzelései, olyan esetben, hogyha megszületik az Alzheimer diagnózis. az ember kénytelen ezzel a dezorientációval együtt élni, és nem tud már támpontot találni, sem a saját testén, és ezáltal annulálódnak ezek a funkciók is. Elveszítik identitásukat ezek, e, ezek az emberek, és a család, aki felfogja őket, Hát tulajdonképpen egy zsákot kell elképzelnünk, amelyben eltűnnek. Egyre nagyobbak a fehér pontok az emlékezetben. Én a családtagjait az egyháztartásban élőknek nevezem. Tehát ez lehet egy személy, illetve több személy eh, kevés, vagy több személy, a terapeuta, az ápoló, a családtagjai, a barátok, mindazok az emberek, eh, akik együtt élnek a beteggel. beteggel. És eh, ennek jelentős érzelmi hatásai is vannak. És ezáltal az ember a saját elbeszélését is befejezi megszűnik a kapcsolat a saját életünk és a beteg élete között. Mindez egészen addig tart, amíg a beteg már nem ismeri fel a saját családjának tagjait, mi is történik ebben a pillanatban, a diagnózis után. Az emotív ambivalencia az érzelmi kapcsolódás már nem lehetséges. Ellentmondás válik a, ellentmondásra válik a test. Tehát létezik egy emotív ambivalencia, amely ellentmondást vált ki, és ez aggasztja az adott beteget, illetve környezetét. A mindennapokban a beteg nem tudja már azt mondani, hogy szeretlek, és nem is tud gyűlölni sem. Illetve ez a környezetére is jellemző, aki azt szeretné, hogy a betegből a korábbi személy váljon. És az idő ugyanazon tengely körül forog. Az ember egy kör körül forog. Nagyon ellentmondásos a környezet érzelmi viszonya, és mindez egy toxikus felhőt alakít ki. a beteg környezetében úgy érzik, eh, hogy mindez felesleges, eh, sírógörcsöt kapnak, illetve dürohamot. És nagyon fontos, hogy ez az ambivalencia független egyen. Milyen szabályai vannak eh, ebben az esetben az együttélésnek? Ha a demencia súlyosbodik, nagyon nehéz pillanatokra kerülhet sor, és ezekkel a családtagjai nincsenek is mindig tisztában. Elidegenedés érzékelhető, és nagyon nehéz ezeket a nehéz pillanatokat feldolgozni. Az együttélők megpróbálják elnyomni érzéseiket. Ebben az esetben ambiguitás alakul ki, És ez az ellentmondás egy olyan történetet eredményezhet, amelynek véget kell érnie. A gyermekeknek gyászolniuk kell, eh, gyászolniuk kell édesapjukat, illetve édesanyjukat, és ők egy olyan korábbi emlék részei, amely feloldódott. ezek a töredékek vannak még meg, amelyeknek nincsen folyamatossága, és mindez a feledésbe merül, amennyiben a beteg meghal. Tulajdonképpen egy olyan halál, amely a gyermekek szívében már korábban bekövetkezett. Nem ismerik fel már a, nem ismeri fel a beteg a környezetét, tehát már nem is róla van szó. Azért, hogy jobban megérthessük azt, hogy mit értünk az ellentmondásosság alatt, ahol a beteggel nincsen érzelmi kapcsolódás. Szeretnék emlékeztetni a című filmre. Sajnos nem láthattam a korábban bemutatott filmet, a Pandóra szerencéjét, de meg fogom próbálni megnézni. Iris Murdoch történetéről, az angol írónő történetéről szól ez a film. Ő maga is készített egy filmet, és 1997-ben diagnosztizálták nála az Alzheimer-t, és 1996-ban tette közzé utolsó könyvét. Egy nagyon élénk, intellektuális, nyitott írónőről van szó aki számos konferencián beszélt a szeretet és az oktatás fontosságáról. Rövid időn belül azonban Alzheimerben betegedett meg. Ő mindig nagyon önálló volt a betegség előtt, és nem érti, hogy mi történik a jelenében, nem érti a saját világát, és ez a film jól mutatja be a helyzetet. John férje 26 év házasság után egy brilliáns nővel az ellentmondással kényszerül együtt élni. Folyamatosan felteszi magának azt a kérdést, hogy mindez hogy következhetett be, elutasítja feleségét, eltaszítja, és sajnos ez a válasz. Hiszen nem lehet feltétlenül szeretetet mindezzel kiváltani, hanem dürohamokat érez a férj és el kell távolodnia a betegtől. Utána azonban elkezdi a gyász munkáját. Az az idő, amit megélt korábban Iris a múltjában, tulajdonképpen a jelenné válik. John összeolvad Iris-szal, és saját maga is eh, Alzheimer betegségben szenved. Együtt élnek egy házban, amely már nem tiszta, a könyveket nem teszi vissza senki a szekrényre, koszosak a könyvek, a lépcsőn találhatók, és ezek pusztán az élet morzsái. Mindketten együtt maradnak életük végéig, de John feltétel nélkül kezd odaadást tanítani feleségéhez, és ezzel kezdi el a gyász feladatát egy olyan nő irányában, akit ismert. Iris halála után pedig két könyvet is írt ennek a hölgynek a személyéről. Más könyvek is születtek ebben a témában. Az említett film Kupia Várti filme a Velencei Filmfesztiválon került bemutatásra. És itt egy olyan kapcsolatról van szó, amely nem házastársi szeretet, hanem a főszereplők egy olyan gyerek kialakulnak áll, át, amely sosem született meg, tehát egy teljesen új szimbiózis jön létre. A végkövetkeztetéseim a következők. Nagyon fontos javaslatot megfogalmazni. Én a következőket szeretném elmondani előadásom végén. A hétköznapokban, ahol vannak nehézségek, nagyon fontos felelősségteljes döntéseket hozni, nagyon fontos, hogy a dülhamok, a másik elítélése, lenézése megszűnjön. egy olyan veszteségről van szó, amely keretein belül egy ellentmondásos gyászt kell megoldani. Egy olyan beteget szeretnék idézni, aki nálam járt pszichoanalízésre. Az édesapját eh, szívinfarktusban veszítette el, és eh, nem tudta őt megfelelően meggyázolni, mert édesanyja pedig eh, Alzheimer betegségben vett részt. Nem ment el a temetésre, és nem, nem tud sírni sem a városon, városban sétál, és édesanyját, aki saját világában él, nem nevezi már édesanyjának, és Antóniónak sem hívja őt az édesanyja. Egy napon azt mondja az édesanyjának, hogy tudod, hogy meghalt apa, és ebben a mondatban Ezzel azt mutatja, hogy már elkezdte a gyászt édesanyja iránt is, egy olyan édesanyja iránt, aki őt világra hozta, és hálás neki, aki nagyon fontos személyiség volt számára. Az édesapa azonban ténylegesen meghalt. Éppen ezért szem, szeretném hangsúlyozni azt, hogy a gyász minden érintett számára, minden olyan személy számára, aki a betegséget figyelemmel kíséri, rendkívül fontos helyzet hiszen um, a hála érzése és a szeretet érzése is fontos, hogy megnyilvánuljon egy olyan helyzetben, amely teljes mértékben megbénítja őket. Hogyan lehet mindezt elérni, nem csak uh, személyes uh, analízissel. 27 tagország van az uh, Európai Unióban. Frissoni doktor már szintén tett egy javaslatot léteznek neurológiai klinikák, és azt gondolom, hogy fontos, hogy itt lehetőség legyen a, a csoportos munkára, a támogatásra, a kölcsönös segítségnyújtásra. Egy pszichoanalitikus segítségével, megfigyelő segítségével, ahol feljegyzések születhetnek, annak érdekében, hogy az emlékezetből napló válhasson. Please, please, please, please, one sentence. Sí, sí, sí, sí, okay. megszakította az előadót. Thank you very much, uh, uh Dr. Caputo, and, and, and uh, I, yeah. Köszönjük szépen, Kaputa doktor, ezt az érdekes előadást a vonatkozó a pszichoanalitikus megközelítésről. Sajnálom, hogy egy kicsit sürgetnem kell, miután közben nagyon is kifutottunk az időből. Nagyon érdekesen adta elő ezt, és szívesen hallgattuk volna még, ha erre lehetőség lett volna. Ehelyett azonban Lars Olaf Wallon eh, professzor úrnak szeretném megadni a szót, aki eh, a Karolinska Institút eh, professzora. Öné a szó. Köszönöm szépen. Először is megköszönöm a meghívást, amelyet örömmel fogadtam el. Amiről szó lesz, az néhány aspektusa a demenciának, egyfajta kombinációja annak, ami a beteggel történik, és eh, ami a gondozókat éri. Végezetül majd pár szót eh, a eh, segítés lehetőségeiről. Következő dia. Amiről beszélni szeretnék, az a BPSD-vel rövidített magatartásbeli és pszichiátriai tünet együttes a demenciában. Ezzel szoktunk szembesülni, amikor ezt a diagnózist állítjuk fel. Nem kognitív jellegű szimptomákról van szó, amelyek kísérik az egész betegség lefolyását Időnként ezek rendkívül stressz okozóak tudnak lenni a beteget körülvévő hozzátartozók számára, de a betegnek is. Ez az agykárosodással összefügg, és a transmittereknek a funkciói csökkenésével is. Természetes, hogy itt elsősorban eh, az ügy okainak feltárására törekszünk, és olyan környezetet próbálunk kialakítani, amelyben jobban meg lehet küzdeni ezekkel a kérdésekkel a folyamat eh, megfelelő értelmezése alapján, eh, amikor megtudjuk, hogy mi váltja ki ezeket a tüneteket. Néhány példája az ilyen jellegű tüneteknek látható ezen a dián. Depresszió, amely elég jellemzően fordul elő, hallucináció, tévképek, agresszív magatartás, vándorlás, holdkórosság, alvászavar, szorongás és apátia is kísérheti ezeket a tünetegyütteseket. Ezek közül némelyik rendkívül súlyos megterheléssel jár a betegre. Itt egyfajta összefoglalóját adjuk E, a betegség lefolyásának. Ahogyan az idő előre halad, 10-15 e, éves távlatokban gondolkodunk. E, először a depresszió és a szorongás jelentkezik, ezt követik a tévképek, a halucinációk, ezt ennek nyomán jelentkezik később az agresszív magatartás, valamint a bolyongás és később az ágyhoz kötöttség. Ennek a e, kezelésére, e, amikor én kezdő orvos voltam, akkor egyetlen megoldás kínálkozott, nevezetesen a gyógyszeres kezelés. Ma azonban más megközelítést alkalmazunk, és e, a kezdeti szakaszban mindenképpen gyógyszer nélküli ellátásra törekszünk. Megpróbáljuk feltárni, hogy mi váltja ki az adott magatartás zavart, és ennek megfelelő nem gyógyszeres kezelési módszerekkel próbálkozunk, ahol ahol megpróbáljuk kialakítani a beteg és gondozója közötti megfelelő kölcsönhatást, igyekszünk alakítani a fizikai környezetet, és különféle több-kevesebb sikerrel kecsegtető kezeléssel próbálkozhatunk, mint amilyen az emlékek előhívás, az aromaterápia, a zeneterápia, és hogyha ezek mind hatástalannak bizonyulnak, akkor folyamodhatunk a gyógyszeres kezeléshez. Általában tehát az vonatkozó svéd irányelvek elsősorban a gyógyszer nélküli kezelést javasolják a betegség kialakulásának kezdeti szakaszán. Eh, Amikor a gyógyszerre szorolunk, akkor általában a pszichofarmakológiai eh, drogokat, a risperidont, a haloperidolt szoktuk alkalmazni, illetve számos az acetilkolinészter az inhibitorokkal kapcsolatos vizsgálatot eh, fajtottak végre, illetve ilyenek zajlanak a BPSD kezelésére, amelyen, amelyel kapcsolatban azonban még további vizsgálatok mutatkoznak szükségesnek. A szisztematikus áttekintő vizsgálatok az Alzheimer kór esetében azt a célt tűzték maguk elé, hogy értékeljék az e, e, nem e, gyógyszeres kezelés hatásosságát, és a következő mutatja, hogy a különféle beavatkozások közül melyek jönnek szóba, a kognitív képzés, a stimuláció, az emlékek előhívása, fényterápia és hasonlók, illetve hogy milyen segítségben részesíthetők a beteget ellátó gondozók. Nos, azt láttuk, hogy a gondozók esetében a több komponensű beavatkozással lehet csökkenteni a rájuk nehezedő stresszt, az ilyen jellegű beavatkozások 6-20-12 hónapos időtartama esetén, míg maguk a demens betegek olyan pozitív hatásokat könyvelhetnek el, amelyek a kognitív képzésre, az ADL képzésre, illetve a több komponensű beavatkozásokra vezethetők vissza nem tapasztaltunk hatást számos kísérleti beavatkozás nyomán, mint például a tornáztatás, vagy a zeneterápia számos változata, a masszázs, és ehhez hasonló rekreációs terápiák, amelyeket tehát a továbbiakban elvethetőnek vélünk. A gondozókra nehezedő nyomás oldása igen fontos feladat, tekintettel arra a depresszióra, aggályoskodásra, szorongásra, áll e, e, alvászavarra és stresszre, amely esetükben szinte óhatatlanul alakul ki. Tudjuk azt, hogy e, az ilyen betegápolók lényegesen magasabb morbiditást, illetve mortalitást mutatnak, mint a velük egykorú és velük összehasonlítható egészségi állapotban lévő, de ilyen betegeket ellen nem látó csoportba tartozók és e, ez fokozottan felhívja a figyelmet azokra a feszültség oldó beavatkozásokra, amelyek segítségével csökkenthetjük a gondozókra nehezedő stresszt. Néhány adat, amelyet a websájtunkon felelhető adatok alapján ismertethetünk. Tudjuk azt, hogy a betegség előrehaladtával egyre hosszabb időre van szükség, mi alatt a gondozó együtt van a pácienssel Például, hogyha súlyos demencia alakul ki, akkor heti akár 46,1 órát is kell gondoznunk betegünket a e, betegellátás e, nyomán kialakuló egészségkárosodás felmérése e, arra utal, hogy a megemelkedett vérnyomás és inzulinszint, valamint az immunrendszer károsodása is gyakorta jelentkezik, valamint kardiovaszkuláris megbetegedések esélye is nő azt láttuk, hogy az időskorú hozzátartozók a betegellátás nyomán átlagosan 63%-kal magasabb mortalitási arányt mutatnak, mint a betegeket nem ellátó hasonló korúak. A beavatkozásokkal kapcsolatos felméréseink arra utalnak 229 gondozó esetében, hogy a tanácsadás, illetve a támogató közreműködés az ilyen betegellátókat jelentős mértékben segítheti. Végezetül a prevenció, a megelőzés lehetőségeiről. Nos, természetesen számos erőfeszítést tesznek, hogy megpróbáljanak gyógyszeres kezelést, illetve más beavatkozásokat találni, amelyek alkalmasak lehetnek az Alzheimer kór kialakulásának megelőzésére. Így aztán egyre több ismeretanyag halmozódik fel ezen a területen. Azonban Eh, ezek közül talán eh, csak azt lehet egyértelműen megállapítani, hogy a halételek fokozott fogyasztása eh, epidemiológiai tanulmányok szerint arra utal, hogy csökkenti, háttérbe szorítja az Alzheimer kialakulásának esélyeit. És hogyha 6-29 hónapig ilyen jellegű táplálékkal, omega-3 zsírsavakkal tápláljuk a gondozókat, akkor visszaszorítható a náluk jelentkező megbetegedések aránya. Ezek természetesen még nem túlzottan egyértelmű eredmények, de azért kvalitatíve kimutathatók ezek a hatások. És új felmérést is kezdtünk, a Live amely E, e, egy randomizált placebo kontrollált kettős vakvizsgálat lesz 300 MCI-ben e, szenvedő beteg esetében, és ez egyfajta lehetőséggel kecsegtet bennünket. Néhány összefoglaló megjegyzés, a BPSD közönséges és stressful a páciensek és a betegeket gondozók számára egyaránt a ma alkalmazott megoldás a betegség kezdeti szakaszában minél kevesebb gyógyszer alkalmazásával jár, azonban a további kutatásokra van szükség a betegség megelőzése, illetve a gondozók állapotának javítása céljából mindenképpen rendkívül magas kockázattal jár a gondozókra pszichiátriai és szomatikus morbiditás szempontjából egyaránt az ilyen jellegű közreműködés a betegellátásban, és természetesen a megelőzési célúból adagolt gyógyhatású vegyületeknek a táplálékkal történő felvételével kapcsolatos kutatások továbbra is jelentőséggel bírnak az Alzheimer betegség kialakulásának megelőzésében. Köszönjük szépen. Val Lundúr, most pedig kérdések és válaszok következnek. Először is, ha lesz még időnk, akkor visszatérünk Matthias jelentésre, és természetesen akkor az árnyékelődök is automatikusan megkapják a szót. Most is kérdezhetnek, de kérem, hogy ne a Matthias jelentésre utaljanak. To the panelists. Um, so, Ms. Antonescu, nevertheless... Antonescu asszony, még egyszer kérem, tudom, hogy ár, néppárt árnyék előadója, de nem Matthias jelentésre vonatkozóan kérdezzen. Tehát még egyszer kérek mindenkit, eh, hogy meg, hogy kihez intézi a kérdését. Perla, eh, programarea în comun activităților de cercetare. Nu am putut să ajung eh, de la începutul întâlnirii. Vreau să mulțumesc. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy bemutatta a kutatási munkákat. Nem voltam jelen az ülés elejétől a workshopon. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, akik megszervezték ezt a mai rendezvényt, illetve hozzájárult ahhoz, hogy ez létrejöhessen. Először a kutatási tevékenysége közös szervezésére és tervezésére szeretnék kitérni. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, amit megtehetünk e, ezen a téren, és mi a finanszírozási keret. E, kérek mindenkit arra, hogy kérdéseket tegyen fel, és utána majd e, jelentéstevőként hosszabban is megadom a szót, mondja az elnök. A bizottságtól meg szerettem volna kérdezni azt, hogy a bizottság mivel járul hozzá ehhez a programhoz, a kutatási tevékenységek közös tervezéséhez. Tudom, hogy a titkársági munkát átvállalják, de mely az a keret, amelyet dolgozhatunk. Köszönöm, mondja az elnök. Fád úrnak el kellett mennie. Ő volt az első előadó, és a bizottság minden bizonyal eljutatja, Antonescu, eljutatja majd Antonescu asszonyhoz az ő előadását. A következő hozzászóló. Zsuván úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két kérdésem van. Először is Frisszoni úrhoz. Tenném fel az első kérdést. Nagyon fontosak a kutatási munkák. De Frissoni úr nem gondolja azt, hogy az európai kutatásnak kevésbé kéne fragmentálódottnak lennie. Akik eh, ezen a területen együtt dolgoznak, például a sejtbiológusok, a biokémikusok, pszichológ, pszichológusok, eh, klinikai kutatók eh, jobb együttműködést kéne, hogy megvalósítsanak. Nekem az az érzésem, hogy ezek az eszközök megvannak, viszont szétdarabolódtak földrajzi szempontból is, és a különböző szakterületek között is. Ez, volt, ez lett volna az első kérdésem. A második kérdés. A miloid fehérjékről eh, nagyon sokan beszéltek már. De a jelenleg információk alapján ő nem gondolja azt, hogy ez a fehérje a betegségnek egy tünete és nem oka. Meglepett az előadása és a szakirodalom is, hiszen úgy tűnik, hogy az amiloidot ugyan csökkenteni lehet, de ez klinikai szempontból még nem jelent meg, illetve nem mutatkozott meg. Lehet, hogy itt rákpatológiáról van szó, amely um, különböző tüneteket okoz. Köszönöm. Linda McEvennek adom meg a szót, parancsoljon. Az utolsó hozzászólónkhoz fordulnék egy kérdéssel. Az Omega 3-ról beszélt és a táplálkozásról a megelőzés tekintetében mennyire alapos kísérletek támasztják alá mindezeket a szállításokat, és hogyha valóban vannak erre vonatkozó bizonyítékok, akkor ezeket használják, e, erről elmond, beszélnek a betegeknek, az embereknek, hogy, hogyha a, ez valóban így lenne, akkor ezt elég egyszerű lenne az emberek táplálkozásában, étkezési szokásában megváltoztatni. Köszönjük Linda Frederik Kriszt! Merci, Madame la Présidente. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Három kis kérdésem lenne, mert Zsüven kollega már beszélt az európai kutatás hozzátett értékéről. Frissoni professzorhoz fordulok. Doktor úr, ön szerint ahogy eddig végezték a kutatásokat, az összességében kielégítő? Vagy úgy véli esetleg, hogyha Európa valóban szeretne valamilyen gyógyszeres kezelést találni az Alzheimer kóra, akkor érdemes lenne a kutatást szélesebb körben folytatni. Én nem vagyok sem orvos, sem szakértő, Nyilván így nem tudok érdemben beszélni erről, de laikusként úgy tűnik számomra, hogy csak és kizárólag a beta-amiloid lerakódásokra, plakra koncentrálnak a kutatások, nem kellene kiterjeszteni. Az omega 3 mm, felmerült, illetve a dohányzás, azt hiszem egy finn e, kísérlet, amelyet a közel múltban hoztak nyilvánosságra, érdekes eredményeket hozott, azt mutatta, hogy a kemény dohányosok, akik több mint egy doboz cigit szívnak naponta, kisebb eséllyel alakul ki náluk az Alzheimer-kor, mint másoknál. Más kérdést nem látok, így megadom a szót azon két szakértőnknek, akikhez a kérdéseket intézték. Talán Friszóni úr kezdhet. Ó, köszönöm ezeket a kérdéseket, ha megengedik, akkor szólnék bővebben arról, amelyről nem tudtam, mert korlátozott idő állt rendelkezésemre. Az Európai Kutatás szétaprózottsága valóban kétségtelen mondani se kell. Ezért van az, hogy az Európai Bizottság eh, nekilátott ennek a közös programozási kezdeményezésnek. Az én véleményem az, hogy ahhoz, hogy a kutatók harmonizált módon végezzék a munkájukat, ehhez egy ambiciózus programra, projektre van szükség. A kutatóknak egy értelmű, közös, ambíciózus projektet kell maguk mögött tudniuk. Mindig a tengeren túlról beszélünk, de hát sajnálatos módon egy globális környezetben kell kutatnunk és figyelembe kell venni azt is, hogy az óceán túloldalán mi történik. Amerikában egy óriási költségvetésű nagy ambíciózus projektet indítottak be. A, a preszimptomatikus, tehát a tünet előtti fázisra is kiterjesztik már a kutatásaikat. Mi Európában le vagyunk maradva ezen a téren. Európának meg kell találni a saját helyét, ez igaz. A képviselőasszony kérdésére, akinek a nevét sajnálatos módon nem tudtam megegyezni. Yes, Europe must find its own... Európának meg kell találnia a, a, a saját helyét a kutatásban, Úgy vélem, hogy szerintem a kutatási infrastruktúra kiépítésében van nekünk a kiugrási lehetőségünk. Itt van igazán eh, nekünk eh, keresni valunk. Itt alulfinanszírozottnak tűnik globálisan a helyzet, tehát úgy vélem, hogy Európának itt kellene fejlesztenie, legalábbis most, a jövőben ez még lehet más is. Ami pedig az amiloid szerepét illeti. Nem mentem részletekbe a amiloid ügyben. Mi Én sem vagyok neurobiológus, de jelentős, legalábbis legtöbb a legtöbb kutató véleménye egyezik abban, hogy először az amiloid felhalmozódás következik be, és utána a neurodegeneráció. A kérdés az, hogy a kettő között mi a kapcsolat. Az az érdekes, hogy az amiloid az agy egyes területein rakódik le, miközben a neurodegeneráció az agy más területein tapasztalható. Hogy ez miért van, azt nem tudjuk, de ez nem jelenti azt, hogy egy tünete csak a betegségnek, tudományos vitává kezd ez átalakulni. Ezt érdemes lett volna elkerülni. Úgyhogy meg is állok itt. Köszönöm szépen Frasztóni úr a válaszát, és kérem önöket arra, hogy egy bilaterális orvosi vitát folytassanak majd az ülés után. Bólund professzornak adom meg a szót, és bárki másnak, aki még a panel képviseletében választ szeretne adni. Kitér, kifogyott az időnk, mert még a jelentésről is eszmecsere lesz. Köszönöm. Akkor az omega-3 zsírsavaknak a megelőzésben betöltött szerepére vonatkozó kérdésre válaszolva nos, a tanulmányok még nem fejeződtek be, az ezzel kapcsolatos kutatás zajlik, e, tehát e, ma még ezzel kapcsolatos végkövetkeztetések alig ha vonhatók le. E, minden esetre a hal fogyasztása egészségesnek tűnik, de új dologokról van szó, friss megfigyelésekről, amelyekkel kapcsolatban a klinikai vizsgálatok még gyakorlatilag meg sem kezdődtek. Ezek költséges felmérést igényelnek, és egyes cégek, valamint némely amerikai kutatók kezdenek foglalkozni ezzel a dologgal, de a kutatás még gyermekcipőben jár. Tehát úgy gondolom, hogy ami fontos az az, hogy mielőbb megkezdjük ezeknek az adagolását, amennyiben ezek csak ugyan hatásosnak bizonyulnak, még mielőtt a tünetek kialakultak volna. Nos, a másik, hogy folynak-e további kutatások a dohányzás káros voltának alátámasztására. Nos, mindenképpen károsnak minősíthető ez és valószínű, hogy a rizikócsoportokat a további kutatások során meg fogjuk tudni határozni, de itt sem tartunk még a végleges következtetések levonásánál. Tehát ez egy olyan dolog, ahol meg kell tudnunk találni a kockázatnak jobban kitett csoportokat, hogy tovább lépessünk. Köszönöm szépen Válon professzor úr, köszönöm most pedig Vonov úr csak arról a kérdésről, hogy hogyan lehetne koordinálni a kutatásokat. Nos, a szervezetem avval foglalkozik, hogy megpróbáljon kutatási kereteket biztosítani, de természetesen ehhez hozzátartozik az is, hogy közös kezdeményezésekre reagáljunk, és az ilyen kezdeményezéseket felkaroljuk mindenképpen azt kell először megnézni, hogy nemzeti szinten jelenleg milyen kutatási programokat finanszíroznak, és mintegy hat hónap alatt áttekintést nyerhetünk ezzel a kérdéssel kapcsolatban, tehát látni fogjuk, hogy nemzeti szinten pillanatnyilag mi a helyzet, és ebből kiindulva lehetne majd meghatározni, hogy melyek azok a területek, ahol karöltve lehetne tovább lépni. Az orvosi kutatások természetesen olyan területet jelentenek, ahol eh, erre fokozott szükség mutatkozik, de eh, a eh, szervezési, a beteg ellátási kérdésekben is célszerűnek láthat, a, látszhat az, hogy megállapítsuk, hogy hogyan lehetne finanszírozni az ilyen betegellátást, illetve hol lehetne itt előbbre lépni. Köszönöm szépen, Jean. Henri asszony elnöke vagyok a belga Alzheimer szövetségnek, és szeretném elmondani, hogy a családokat, a családtagokat is képviseljük, az érintetteket, és olyan hálózatokat építünk ki, amelyek rendkívül hatásosnak, hasznosnak bizonyulnak. Úgy véljük, hogy a pszichoszociális kutatás ezen a téren kimondottan hasznos arra kell törekednünk, hogy megosztjuk, megosszuk az ilyen kutatások nyomán adódó eredményeket, hogy ezek mindenkinek a javát szolgálhassák. Természetes, hogy az Alzheimer korban szenvedő beteg továbbra is személyiség marad egészen élete végéig, és mindenképpen szeretném hangsúlyozni ezt a körülményt, hiszen az emberek természete nem változik meg. Ezért szeretnék mindenkit arra buzdítani, hogy az Alzheimer kóros beteget eh, mindenképpen eh, személyként eh, tiszteljék, és ne tárgynak tekintsék. Köszönöm. Én azt kérem, hogy az Antonescu asszony által feltett kérdésre majd személyesen válaszoljon négy szem közt, illetve hogyha két percnél rövidebben tudja megfogalmazni válaszát, akkor szívesen hallgatjuk. Köszönöm elnök asszony, mint ismeretes mi nekünk zsonglőrködnünk kell különféle célok között, és a felvetett kérdések eh, némelyikére természetesen szívesen visszatérek eh, utólag is. Eh, mindenképpen a kutatás egyeztetése egy olyan szélesebb körű téma, amelyre célszerű kitérni és úgy gondolom, hogy fel kell mérnünk, hogy hol várható ennek legalapvetőbb haszna. Ilyen az alapkutatás. Az egyik felvetés ezzel kapcsolatban az utóbbi években az volt, hogy szemügyre kell vennünk a holisztikus megközelítést, amikor mindenre kiterjedő figyelemmel próbáljuk az egyedi eredményeket a gyakorlat nyelvére fordítani. Ez egy olyan felvetés, amelyet az elnök asszony is hangsúlyozott, hogy ne az egyedi kezelési módszereket keressük elsősorban, hanem azt, hogy hogyan lehet ezt végrehajtani, miként válik ez be a gyakorlatban, hogyan lehet bevonni a szakemberek, a betegellátásban foglalkoztatottak erőfeszítéseit ezen a téren. És erre ezért van szükség az Innovációs Unió Unióra. Lehetséges, hogy egy kicsit túllépek itt hatáskörömön, de de hagyj szögezem le, hogy szerintem érdekében állna az érintetteknek, a workshop résztvevőinek, hogy szoros figyelemmel kövessék ennek a kezdeményezésnek az utóéletét. Barroso elnöknek is személyes prioritása, és feltételezhetjük, hogy pénzt is rendelnek hozzá. Úgy gondoljuk, hogy itt az innovatív hozzáállást szorgalmazok. Ez egy alkalom arra, hogy ezt a kérdést felvessük, amely kedvező fogadtatásra számíthat. Köszönöm. Ez egy olyan üzenet, amelyre mindenképpen szükségünk van, és biztos vagyok abban, hogy a vélemény, illetve a jelentéstevő ezt figyelembe fogja venni a jelentésének véglegesítésénél, és ez mindenképpen hasznunkra szolgál. Ezzel második részére térünk a mai eh, műhelyi munkának, amikor a demenciával kapcsolatos munka áttekintésére kerül sor, így az európai kezdeményezésekről lesz szó, amikor magam veszem át a szót, és nem akarok itt érzelgősségbe átmenni. Mindenképpen a e, parlamentben 21 éve foglalkozom e, közegészségügyi és egészségi ellátási kérdésekkel, e, valamint a környezetvédelem kérdéseivel és a fogyasztóvédelemmel is. Tehát mindenképpen a szívemből szól ez a téma. Koordináltam ezt, Linda, és azon betegségeket is figyeltem, amelyek nem álltak az érdeklődés homlokterében, és ilyenek az elmebetegségek. És én egyke vagyok, atyám gyorsan vesztette életét néhány évvel ezelőtt, édesanyám pedig jó egészségnek örvendve élte őt túl, és az idén januárban, 79 éves korában megalapították, hogy furcsa viselkedést tanúsít. Jól lehet, egyébként jó egészségi állapotban van olyan gondolatokat fogalmazott meg, hogy egyedül lakik ebben a nagy házban, holott sokan veszük körül, de úgy gondolja, hogy rajta kívül senki sincs ott. És úgy gondoltam, hogy egy kicsit furcsa a viselkedése, különös dolgokat mond, de azt kellett megállapítanom, hogy valamiféle demenciában szenved már vagy másfél éve, E, hiszen az a tíz hónap, amely a szimptomák jelentkezése és a diagnózis között eltelik Németországban, az ön e, prezentációjában, Jean, e, nem úgy alakult az én esetemben, hogy tíz hónap lett volna. Mindig megpróbálta rejtegetni, hogy valami furcsaság jelentkezett nála. Azt mondja, valami vihar zúg a fejemben, nem tudom, hogy mi lehet ez. És a legfontosabb, amit tudnunk kell, hogy nincs tumorja attól tartott, hogy daganata van, és egy szkent végeztek nála, és azt állapította meg az orvos, hogy nem, nincs tumora. E, ennek örült, és azt mondta, hogy akkor a legjobb egészségnek örvendek, nincs semmi bajom. Remek és egy neurológus nem kimondottan specialista elmondta, hogy bizonyos atrófia jelentkezett az agy egyes területén, tején, ahol a funkciók áttekvődnek az agy egyéb területeire, illetve bizonyos funkciók el is vesznek, bizonyos emlékképek eltűnnek. Nem szed gyógyszert, de tulajdonképpen nem sikerül befolyásolni ezt a folyamatot. Még mindig maga él, ellátja magát, de kicseréltette például a bejárati ajtó zárját négyszer fél év alatt tehát egyszerűen nem találja a dolgait, és ekkor 78 éves volt, és talán ha 65-nek néz ki. Vékonyka, erős, jó kiállású, egészségesnek tűnik. És azt kellett észrevennem, hogy a megfeledkezett a születésnapomról 2009. februárjában, nem hívott föl. Én nem hívtam föl, hogy emlékeztessem, hogy ma, ma, ma van a szülinapom, de ekkor tudtam meg azt, hogy itt valami baj van. És nem minden, ami a kaputóféle előadásban hallatszott, volt kézzelfogható az én számomra. Nagyon pszichoanalitikus volt ez az előadás, de amikor valakit fokozatosan elvesztünk, miközben él, amikor a közös emlékek eltűnőben vannak, akkor bármilyen műveltek legyünk is, azt kell észrevennünk, hogy egy rendkívül fájdalmas folyamat vette kezdetét. És hiszem, én jó magam úgy gondolom, hogy a műveltebbek közé tartozom. De ennek ellenére nem tudtam, hogy hogy kell megbirkózni egy ilyen jelenséggel, nem tudtam, hogy kit kell felhívni. Én Jean Zsorzsot hívtam föl, kérdezve, hogy most mit évő legyek, hogy biztos lehessek abban, hogy minél gyorsabban felállítsák a diagnózist az első tünetek jelentkezésekor. Melyek azok a tünetek, amelyek figyelmeztető jelként értékelhetők? Elfelejtünk neveket, nem jutnak eszünkbe ö, olyan dolgok, hogy hol is a mobiltelefonom, ö, akkor már aggódnunk kell. De az első igazi diagnosztikus jelentőségű körülmény Mindenki tudja, hogy vannak bizonyos zavarok, amelyekkel célszerű az orvosunkat fölkeresnünk bizonyos típusú betegségek, vagy egy rák esetén. Ez eléggé világos, hogy mitől kell tartanunk akkor, ha például félünk, hogy szívroham érhet. De azt nem tudják az emberek, hogy melyek azok a korai demenciát jelző tünetek, amelyek figyelmeztető jelek, amelyek jelentkezésekor fel kell keresnünk az orvost. És ezt hallottuk itt az előadásokban is, és ez az egyik munkánk, hogy erre felhívjuk a figyelmet, hogy amikor az Alzheimer egyesületek is próbálják a közvéleményt erre érzékenyíteni, hogy mielőbb fölfigyeljünk az ilyen jelekre a betegellátásról is beszéltünk. A bizottságban szó van a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokról is, de e, vajon nem feledkezünk meg erről a területről? E, hogy vajon e, Dél-Németországból nem kellene Olaszországba átmennünk, hogyha ott találunk olyan központokat, ahol jól értenek ezekhez a kérdésekhez, és mielőbbi diagnózist, korai felismerést várhatunk tőlük. Erre kellene koncentrálnunk, hogy olyan tünetekre figyeljünk fel, amelyek mielőbbi cselekvésre késztetnek bennünket és az én speciális eh, személyes esetemben ez mindenképpen jó lett volna. A mamánál nem gondoltam azt, hogy demenciában szenvedhet. Eh, eh, volt, hogy kórházba került, mert egy nyílt sebe volt, és akkor egy éjszaka meg is halt, egyfajta funkcionális zavar fellépése nyomán, de közben rendkívül zavartan viselkedett. Az apám halála óta igen felgyorsult ez a romlási folyamat, és talán nem csak az én helyzetemben lévőket kellene segítenünk, az ilyen hozzátartozókat, akik gondozzák a családtagjaikat, hanem akik az utolsó fázisban, amikor a mamám például nem emlékezett arra, hogy születésnapom van, engem még szerencsére felismert, de amikor fölhívtam, és azt mondtam, hogy Dagmár vagyok a lányod, akkor azt mondta, hogy haló, igen, kivé is vagy te? és akkor azt mondtam, hogy mama, ez meg ez meg az van, és akkor mindjárt tudta, beugrott a hangom alapján, hogy én vagyok az, de a név alapján nem tudta, hogy én vagyok a lánya. Tehát a, a, az élete nagyon gyorsan, nagyon hirtelen változott, rosszabb irányba váltva, azonban az utolsó napokig tudatában volt annak, hogy valami rendellenesség lelte, és nem volt diagnózisunk, de ennek az alapján nyilvánvalóan azt sem lehetett tudni, hogy mi lenne a leghelyesebb legszélesebb ellátási módszer. Tehát ez az egyik mód feladat, amely az ilyen jellegű workshop előtt állhat, hogy próbáljunk választ keresni ezekre a ma megoldatlannak tűnő kérdésekre. Itt E, az emberek milliószám tudnának e, mesélni hasonló eseteket, nem az Európai Unió távoli e, félreeső vidékein előforduló egyedi esetekről van szó, hanem igen jellemzőekről, és bízom abban, hogy így ezzel egyfajta gondolkodási témát adunk a bizottságnak, és, és Barosszó úr kedvenc témájára is tudunk hivatkozni, amely egyfajta biztosítéka lehet annak, hogy pénzeszközöket mozgósítsunk E, erre a e, célra, és van egy gyors videó e, nyilatkozatunk, miután egyesek a Morinyót féle adat, képeket szívesen látnak, nem volt annyi eszem, hogy mondjam nekik, hogy igen, Morinyóról van szó, csak ugyan csupán egy videó, de most ezt azért szeretnénk meg is nézni, talán vetítsük le.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 kezdeményezés az Alzheimerrel és a demencia különböző formáival kapcsolatban túlmutat a politikán, túlmutat a valláson. Ezért csak dicsére, dicsérni tudom. Szeretnék gratulálni mindenkinek, akik jelen vannak, az Európai Bizottság, a Tanács, a Parlament eh, képviselői, és mindazok, akik részt vesznek ebben a workshopban, annak érdekében, hogy arról beszélnek, hogy mi a legjobb módja annak, hogy jobban reagáljunk erre a komoly kihívásra, erre a kóra. a betegek, a betegek családjaikat képviselő szervezetek, a gondozói szervezetek, és így tovább. Marisa Matias felkérését nagy megtiszteltetésnek vettem és elfogadtam azért, mert együtt érzek azokkal, akik szenvednek ebben ettől a kortól. Fontos, hogy az Alzheimer korral élők és a családjaik életét javítsuk. Ez egy olyan kihívás, amely közös feladatot ró reánk. Ezért azokhoz fordulok, akik a legközelebbről ismerik ezt a kort. Az európai szintű kezdeményezés szerintem a legmegfelelőbb módja annak, hogy mindenkit ugyanúgy kezeljünk, függetlenül attól, hogy milyen jövedelmi viszonyok között élnek. Tehát a remény és az ösztönzés szavaival fordulok azokhoz, akik a betegek maguk betegek vagy betegek eh, családtagjai. Évente majdnem másfél millió új eh, esetet diagnosztizálnak, 8 millió európai alzheimer van, és 20 eh, évente meg kétszereződik az alzheimer szám, és 24 másodpercenként egy újabb diagnózis születik. Nem csak számokról van azonból a száraz statisztikák mögött élő húsvér emberek rejlenek, éppen ezért olyan fontos, hogy felvegyük a harcot a gonosz kór ellen, hogy javítsuk azok életét, akik ekkortól szenvednek, és azok életét, akik az Alzheimer kórosok gondozásával töltik napjaikat. A korai felismerés és a megelőzés kulcsfontosságú, hiszen a diszkriminációmentesség és a betegek eh, méltóságának megőrzése roppant fontos. Lelassíthatjuk a kór kialakulását, de nem tudjuk megállítani vagy visszafordítani még sajnálatos módon. Eh, elkerülhetetlen az Alzheimer kor esetében az, hogy külső gondozóktól függjenek a betegek, ezért fontos, hogy a gondozás rendelkezésre és a gondozókat megfelelően megfizessék, megfelelően kiképzésben, képzésben részesítsék. Nagyon fontos, hogy európai szinten az európai intézmények is fellépjenek, hiszen a tagállamokkal együtt érhető el az, hogy javuljon a helyzet. Sportolóként, profi sportolóként emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a testmozgás a megelőzés egyik hasznos és legjobb formája. Sajnálatos módon nem lehetek önökkel itt Brüssz, ott Brüsszelben, de tegnap volt a csapatomnak egy meccse, és holnap után is lesz. De így, e módon a távolból is szeretném szolidaritásomról biztosítani mindazokat, akiket érint e kor. However you have done that. Nem tudjuk már hiszen, hogy hogy érted, érted el ezt a interjút, de hálásak vagyunk. Szeretnék visszatérni José Mourinho végkövetkeztetésére, illetve megadom a jelentéstövőnek a szót, aki javaslatokat tesz a további eljárásra. Köszönöm szépen! Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani az összes kitűnő előadónak, illetve köszönöm szépen a válaszokat is, amiket a kérdéseinkre adtak. Nincsen túl sok idő az eszmecserére, mint ahogy ez elhangzott, de szeretnék néhány alapvető pontra visszatérnék a jelentés kapcsán. Mindenki teljes mértékben, van, teljes mértékben tisztában van azzal, amiről szól a jelentés. Tehát csak a legfőbb elemekre térnék ki, és hogyha kihagynék ezek közül néhányat, akkor kérem, tudják ezt be az idő hiányának. Tehát közös stratégiával rendelkezünk, pontos módosító indítványokat benyújtani, és ezeken közösen dolgozni. Amire fel szeretném hívni a figyelmet, az a következő. Természetesen támogatom a bizottság négy célját, különösen a korai diagnózist, illetve a megelőzést. De azt gondolom, hogy jelentős elő, erőfeszítést kell tennünk annak érdekében, hogy a felelősségvállalás összpontosuljon, illetve hogy a tagországok nemzeti akcióterveket készítsenek. A jelentésben vannak más fontos információk is, amelyekről önök már hallottak. Az egészségügyi ellátás, a tréning, a szakmai támogatás a családok számára. Nagyon fontos, hogy mindenki, minden érintett, minden beteg ezekhez egyenlő mértékben hozzá tudjon férni. Nagyon fontos a betegek számára a méltóság megőrzése és ennek védelme. Azt gondolom, hogy önök minnyáján hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ezt a e, jelentést fejleszthessük egészen a szavazásig. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök, a kollégák olvasták a jelentést. Röviden az árnyék jelentőstevőknek adnám meg a szót másfél percben. Szeretném informálni önöket arról, hogy két lehetőségünk van, vagy elhalasztjuk a szakbizottsági szavazást és a plenárison a szavazást, ez nem lenne jó szakbizottság számára, vagy pedig ragaszkodunk a, a jelentéshez, de ebben az esetben nem lenne további eszmecsere, és az árnyék jelentés tevőknek kell, majd találkozniuk. Mariza Matis azt javasolta, hogy legyen árnyék jelentéstevő ülés még a módosítók benyújtása előtt. Antonescu asszony, köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék a jelentéshez, a jelentéstevő kitűnő munkájához. Köszönöm szépen. Csak azokra a pontokra térnék ki, amelyek korábban még nem hangzottak el. Azt gondolom, hogy egyelőre nincs elég időnk ahhoz, hogy a módosítomban megfogalmazott legfőbb pontokat megismételjem. Nagyon fontos a közvélemény figyelmét felkelteni a probléma iránt, illetve a kutatás legfőbb eredményeiről is tájékoztatni őket. Elhangzott az, hogy a dohányzás negatív hatással lehet a betegség kialakulására és továbbfejlődésére. A halfogyasztás is elhangzott. ennek pozitív hatása lehet a betegség kapcsán. A kutatás és a közvélemény közötti kapcsolatot azt gondolom fontos erősíteni és javítani, és az emberek figyelmét a problémára felhívni. A tanulmány kapcsán ki szeretném hangsúlyozni azt, hogy fontos lenne az alapkutatások, a közegészségügy, illetve a szociális kutatás között erősíteni a tudományos tapasztalatoknak nagyon fontos, hogy lenyomata legyen a klinikai gyakorlatban. Az tevőkkel közösen ezen még tovább fáradozunk. Azzal is egyetértek, hogy a plenárison mi hamarabb szavazzunk erről. Köszönöm az szocialisták képviseletében meg Evan asszonynak adom meg a szót. kolléganőm megbetegedett, és én őt helyettesítem. Azt gondolom, hogy egy kulcsfontosságú témáról van szó, az idősek ápolása mindenkit érint, és mindenkit el fog érni élete során valamelyik szakaszban. Azt gondolom, hogy a bizottságot támogatnunk kell erőfeszítéseiben. Marisza, olvastam a jelentésedet, azt gondolom, hogy kitűnő jelentésről van szó és a tagországokat megkérhetjük bizonyos dolgokra, de itt is tehetünk az ügyére érdekében. És jó lenne, hogyha kidolgoznánk egy tervet, nagyon remélve azt, hogy még a mandátumunk alatt látjuk ennek eredményeit. Én szeretnék egy javaslattal élni, illetve módosított benyúj, benyújtani, a táplálkozással kapcsolatos ügyekkel kapcsán nagyon fontos, hogy több tájékoztatás legyen, és ezen a téren több kutatás valósulja meg. Ezt támogatnunk kell, hiszen ez mindenki számára a végén olcsóbbá teszi a folyamatot, tehát fontos a táplálkozás összpontosítani. Van még egy további ügy, ez az tenni akarás kérdése, és lehet, hogy itt határokon átnyúló ügyről is szó van, hiszen lehet, hogy valaki a saját hozzátartozóját egy másik országból szeretné magához vinni. Ezt a frakcióm támogatja, és ezt a párbeszédet feltétlenül elő kell mozdítanunk. Tehát a demenciával kapcsolatban ebben a parlamentben is feladataink vannak még. Köszönöm szépen. Köszönöm, Linda. Frederik Krisznek adom meg a szót, a az stövenek a liberálisok képviseletőben. Másfél percben kapunk csak, a, csak, csak szót, ez majdnem olyan, mintha plenárison lennénk. Azt gondolom, nagyon fontos workshopot valósítottunk meg, és rendkívül érdekes és nagyon megható is volt ez a mai munka. Azt gondolom, hogy minden előadó dicséretet érdemel, csak nagyon röviden. Matthias asszonyjal eh, lesz még alkalmunk egyeztetni, és köszönök, köszönetet szeretnék mondani neki. A liberálisok eh, hangsúlyozzák egyrészt az európai többletértéket, mi mit tehetünk eh, ennek érdekében, azon túl, amit a tagországok elvégeznek. A négyes és ötös pontokban az együttműködés koordinálásáról van szó, a kutatás, szintén nagyon fontos pont, és a neurogeneratív betegségek. A bizottságnak is szívesen feltettem volna még kérdéseket, de ezt bilaterális módon majd meg is tudom tenni. Ami az utolsó interjút illeti, vannak olyan projektek, amelyek már a hetes kutatási keretprogramban szerepelnek, és meg szerettem volna kérdezni azt, hogy a korábbi keretprogramokban mi volt a helyzet, a kilences pont nincs itt nálam, de ez az a pont, ahol a jelentéstevő amiloidokkal foglalkozik, mint az Alzheimer okozójával, mindannyian kutatókkal és szakértőkkel van dolgunk. Éppen ezért ezt a pontot fontos lenne még elmélyíteni. Tehát nagyon fontos a többletérték hangsúlyozása, a kutatás differenciálása, a 7, 9-es, 10-es pontokról már sokat hallottunk. Kapultó professzor szintén elmondta, hogy nagyon fontos eh, ezeknek a prioritásoknak a hangsúlyozása. Lehet, hogy ehhez eh, hozzá lehetne még tenni az Európai Kompetencia Központok kialakításán, az Alzheimer betegsége kapcsán. Köszönöm. Köszönjük Frederik Szatu Hassi árnyékelődőnek el kellett eh, menni, ezért uh, Zsivan úr egy percben kap szót. Köszönöm ezt az egy percet, elnök asszony. Ki kell egészíteni ezt a jelentést. Például nem szabad elfelejtkeznünk a fiatal uh, Alzheimer kórabottól szenvedő betegekről. Nem minden Alzheimer kóros idős ember. egészségügyi, eh, szociális intézkedések, az otthoni ellátás kérdése mind fontosak. A kutatás persze elengedhetetlen, de fontos, hogy innovatív legyen ez a kutatás. Az innováció szónak mindenképpen szerepelnie kell. A kutatással kapcsolatban pedig a magánszféra és az állami szféra eh, közös kutatási erőfeszítéséről beszélni kell. Az etikai eh, orvosetikai kérdések is felmerülnek, hiszen ezzel kapcsolatban is óriási vita folyik. Kiváló, hiszen eh, egyben fel is szólítatom a kollégákat, hogy a módosítóikat nyújtsák be. Eh, a határideje ezeknek november 9-e dél 12 óra. Az árnyék előadókat és a frakciókat, például a zöldeket, ahol az árnyék előadó nincs itt vagy ennek Kodákis frakcióját is felkérném. Felszólítanám, hogy a módosítók benyújtásának határideje lejárta előtt az előadó Matthias asszony egy árnyék előadói ülést tervez. 8-án hétfőn, kedd reggel kezdünk a szavazással, így valószínűleg hétfőn, késő délután már mindenki itt lesz, tehát mondjuk 5 óra körül lehet egy árnyék előadói ülést tartani ez a terv, de hát nem az én kezemben van, a titkárság szervezi ezt. Tehát árnyék előadók ülése 8-án, lép 12 óra módosítók benyújtásának, határideje. Köszönöm mindenkinek. Ezzel a workshopot mm, bezárom, esetleg az előadónak még búcsúzó, megadom a szót. Köszönöm. Igen, igen, köszönöm. Az utolsó két szó jogát. Köszönöm szépen. Köszönöm a szakértőinknek a roppant érdekes eh, előadást. Csak hangsúlyozni tudom, amit nekem asszony mondott.